Hello, hello, dear colleague. Kedves kollégák, üdvözlöm Önöket. Meeting today. Üdvözlök mindenkit tehát itt a ma délutáni ülésünk. Ja, der Entwurf der Tagesordnung a napi tervezetet mindenki megkapta, ugye? Az múlt heti ülésről még visszamaradt a haiti delegáció kérdése. Ezt az hármas napi rendi pont alatt említeném, mert néhány kolléga még úgy látszik a forgalmi dugóban ragadt, és nem értnek ide. Egyetértenek-e azzal, hogy a napi rendet így módon alakítsuk át, tehát a hármas pont, amelyet a múlt héten nem tudtunk lezárni, amelyet tehát erre az ülésre tettünk át, egyetértenek-e, hogy ezt a napi rendi pontot is ma vegyük elő? Úgy látom, hogy nagy ellenállás, tiltakozás nem látszik, akkor a napi rend tervezetet így módon elfogadottnak tekinthetem. Ami a tolmácsolást illeti, szeretném arra hívni, felhívni a figyelmüket, amúgy nyilvános az ülésünk, a webstreamingen keresztül, az interneten keresztül nyomon követhetik. Szeretném önöket arra emlékeztetni, hogy a szavazásnál elektronikus szavazások is lesznek, nagyon szépen kérek mindenkit, ellenőrizzék, hogy a kártyájuk itt van-e. Nos, ezzel a hármas, 3 per A napi rendi pontot említeném. Ugye megkapták az ülések jegyzőkönyveit, február 19-i ülés jegyzőkönyvét e-mailen kapták meg. Ezen kívül megkapták a február 28-29-i ülés jegyzőkönyvét is e-mailen, március 20-án, ha nincsen ellenvetés a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban, akkor ezeket így módon elfogadottnak tekinthetjük. Így tehát elfogadottnak tekintjük őket. Ha megengedik, akkor most valóban rátérnék a 3A napi rendi pontra. A Költségvetés Ellenőrzési Bizottság egy delegációt küldött Haitibe, hogy megnézzék, hogy mi történik az EU források felhasználásával Haitiben. Február 22 és 26 között volt ez a delegációs utazás. A delegáció központi célja az volt, hogy meggyőződjenek arról, hogy az EU támogatás a 2010-es földrengés követően valóban oda érkezik az emberekhez, akik szükségben szenvednek azt kívánták megvizsgálni, hogy valóban arra fordítják-e a forrásokat, amelyekre szánták őket. Ha megengedik, két előzetes megjegyzést tennék ezzel kapcsolatban. Első számú, nagyon fontosnak tartom, és jónak, hogyha kinyilvánítjuk azt, hogy az ilyen tényfeltáró missziók, utazások, az ilyen delegációs utazások, információ, cserék nagyon fontosak a parlament számára, annak érdekében, hogy valóban kialakíthassunk egy képet arról, hogy hogyan adják ki az adófizetők pénzét. A második megjegyzés köszönet illeti bizottsági elnökként szeretném megköszönni a delegáció tagjainak a munkájukat. Köszönöm, hogy egy ilyen kétnapos útra vállalkoztak. Nem is volt könnyű helyzetük, nem volt ez egy kiutazás, igen fárasztó utazás volt, több klíma és időzónán kellett átküzdeni magukat, tehát nagyon szépen köszönöm azoknak, akik részt vettek, köszönöm a titkárságnak, aki előkészítette az utat, és köszönöm szépen a delegáció vezetőjének, Ingeborg Gressle asszonynak is. Ha megengedik, akkor ezt a napi rendi pontot a vitára bocsájtom, és megkérdezem, hogy ki kész szót. Haiti a témánk. Greszle asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. A Költségvetés Ellenőrzési Bizottság először foglalkozott EHOS pénzekkel. A humanitárius segítség természetesen egy olyan határterületen található támogatásén. nem gondoltam volna, hogy ennyire érdekes lesz ez az utazás. Nagyon érdekesnek tartottam ezt utazást. Örülök annak, hogy kitettem magam ennek a stressznek, mert valóban stresszes volt az utazásunk. A kezdetettől fogva azt láttuk, hogy a humanitárius segély hálás és hálátlan feladat. Segítséget nyújtunk, két év után nem látható már ez a segítség. Ez egy olyan segítségnyújtás, megették, megitták, vécékbe fektették be ezt a támogatást. Az első beszélgetést az jellemezte, hogy az emberek azt mondták, nem tudjuk megérteni, ne, nem tudjuk, hogy hova lett ez a sok pénz. Sokan ezt mondták. A helyi nem kormányzati szervezetek ezt mondták az elejétől kezdve, hogy nem tudják, hogy hova lett a pénz. Haiti egy olyan ország, amely a földrengés előtt is nehéz helyzetben volt. Engem nem zavar, hogy itt álltok, de nem tudnátok máshol beszélgetni? Köszönöm szépen, elnök, esetleg, te, kedves kollégák, megtennék azt, hogy... Na, tehát láttuk azt, hogy Haiti a földrengés előtt is nehéz helyzetben volt, és még mindig nagyon nehéz ott a helyzet. A földrengést feloldó segélyt, a földrengés utáni segély, ugye a földrengés előtt 30%-a fért hozzá a lakosoknak az orvosi ellátáshoz. A földrengés után 60% volt ez az arány, de most két évvel a földrengés után megint 30%-ra fog lecsúszni azok száma, akik hozzáférnek a megfelelő orvosi ellátáshoz. A humanitárius segítség csökkentésével, hát nyilván csökkentenünk kell ezt a segélyt, és amikor csökkentjük a segélyt, akkor olyan veszélynek tesszük ki az embereket korábbi állapotba csúsznak vissza, és ezzel tisztában vagyunk. Azt is láttuk, hogy megfelelő felépítmény nélkül a kormányok, a politikai helyzet, a kormány stabilizációja nélkül nem mm, javul a helyzet. Bármilyen jó szándékkal adjuk a támogatást, nem tudjuk a feltételeket állandóan, tartósan megváltoztatni. Nagyon fontos tehát a helyzet tartós megváltoztatása. Egy nagyon érdekes pontot fogalmaztunk meg, ugye most már lejár a humanitárius segély, a fejlesztési segélyt kell előtérbe helyezni. A kérdés az, hogy mi lesz a fejlesztési segélye ebben az országban. Tehát mi lesz a fejlesztési segélye ebben az országban? Minden fontos szereplőt meglátogattunk a helyszínen. Láttuk, hogy az ottani EU delegáció nagyon nehéz helyzetben van, mert a földrengés miatt az ottani delegáció vezető asszony életét veszítette, a nagykövet asszony is volt egy változás a delegációban. Most olyan aki vezeti az ottani delegációt, aki a végig képviseli az olyan kinevezett delegáció vezető asszonyt, aki közben ugye elhunyt. Tehát a delegáció vezetői sajnálatos módon ugye az okok ismeretesek, hogy miért változott. Találkoztunk munkatársakkal, akik nagyon lelkesek, elkötelezettek, ezért az országért csodálatos módon tesznek mindent, de láttuk azt is, hogy a kormány munkáját javítandó, a parlament munkáját javítandó célkitűzéseket nem lehet mellőzni. A nagy szponzorok, a 90-es évek óta föladták azt, hogy változtassanak a haiti politikai helyzeten. Ez egy olyan pont, amelyet nem tudunk elfogadni, mert a helyi kormány nélkül nem működik, a helyi szereplők, szereplők nélkül nem működik az egész, tehát valóban felhívást kell intéznünk az érintetekhez, az ottani struktúrákat kell úgy módon megerősíteni. Nagyon fontos, hogy mindenki felelősséget vállaljon sokkal nagyobb mértékben, mint eddig. A személyes véleményem pedig az, mindig rossz érzésem volt, mert ami a helyi lakosságot illeti, a bőrűekről csak fehérek beszéltek. Szerintem persze lehet, hogy jó szándék vezérel minket, de nekem azért kétségeim voltak ezzel kapcsolatban, hogy nem tudom, hogy így lehet a jövőben is eljárni. Az ajánlásaink azok nagyon egyértelműek. Azt ajánljuk, hogy a helyi struktúrákat erősítsük, a kormányt erősítsük, a kormányt arra kell kényszeríteni, hogy ne úgy folytassa, mint eddig. 18 kormánytag közül egy sem felelős a lakásépítését. 500 ezer ember él sátrakban ma Haiti szigetén. A Világbanktól azt hallottuk, hogy a kormány nem hajlandó egy olyan számítógépes rendszert bevezetni, ami pedig könnyű lenne, amely segítségével nyomon lehetne követni a segélyeket. Tehát ezek olyan dolgok, amelyeket nem lehet elfogadni a kormánynak ezt a vonalkodását. A nemzetközi segély egész kérdését ö, ö, veszélyezteti ez a hozzáállás a haiti oldalról is, azt szeretnék, hogyha sokkal jobban bevonnák a helyi érintetteket ezekbe a folyamatokba. Ez persze optimistává tett minket, és most ha itt itt illetően úgy tűnik, hogy van egyfajta optimizmus, ami arra sarkal mindenkit, hogy változtassunk. Szerintem ezt a pozitív hangulatot ki kellene használnunk a a konklúziókban abban megállapodtunk, van egy konklúzió, amelyben nem értettünk egyet, ez a hármas számú, ahol a végén az látható, hogyha a kormány nem hajlandó megfelelni a feltételeknek, akkor befagyasztják esetleg az alapokat. Voltak olyan kollégák, akik azt mondták, ezt nem tehetjük meg, de ha komolyan gondoljuk, ez az egyetlen eszköz, amivel nyomást tudunk gyakorolni. Ha nem így járunk el, akkor aztán később lesz problémánk. Abban egyetértettünk, hogy fontos volt a látogatás, egyetértettünk abban, hogy a pénz, hogy a pénzt humanitárius senki fektették földrengés utáni helyreállítási munkálatokba, ivóvíz ellátásba. Nagyon fontos, hogy Haiti egy új fázisba kerüljön, nagyobb felelősséget kell vállaljon saját sorsáért az ország, az ott élők, Tudnunk kell, hogy Haitinak nagyon sok pénze van szüksége az új építéshez, nagyon sok minden nem történt még meg, a megelőzés, a földrengések és természeti katasztrofák megelőzése, ez nem került nagyon a tárgyalások középpontjába. Ugyanolyan hibákat követtek el az új építésnél, mint korábban. Sajnálatos módon a földrengés, az új földrengésnek ugyanolyan következménye lesz, mint a korábbiaknak. Mert minimális dolgokat sem vettek figyelembe, a kormány sem tett meg apró lépéseket, tehát nem biztosítottak megfelelő területet a nemzetközi segélyszervezeteknek. Nagy a tanácstalanság az ENSZ részéről, az a kapcsolatban, hogy mi is legyen a nemzetközi donorokkal, szponzorokkal nem biztos, hogy az jó, hogyha véget nem ér az az ördögi kör, amelyben ugyanazokat a hibákat követik el. Hát nagyon jó lenne, hogyha megfogadnák tanácsainkat, mert különben fenntartható támogatása nem lesz lehetőség. Ja, vielen Dank, Leiterin. Köszönöm szépen. Köszönjük a haiti delegáció vezetőjének. Ki kért még szót ezzel kapcsolatban? Csak egyetlen egy megjegyzést mondanék el, hiszen Inge, amit megállapítottunk, nagyon pontosan összefoglalta. Természetesen van egy olyan ajánlás a delegáció javaslatai között, ami más a többinél. Ugye azt mondtuk, tehát hogyha ezt bevezetésként mondtuk volna, akkor tulajdonképpen én az ellen tiltakoztam volna, de végül azt mondjuk, hogy, a, hogy visszavonjuk a támogatást, én pedig azt javasolnám, hogy azt mondjuk, hogy fagyasszuk be. Hiszen azt kérik, hogy a haiti házta, államháztartást bizonyos feltételek mellett, hogyha átalakítják, akkor tovább adhatjuk a támogatást. Amíg nem teljesítik a feltételeket, addig pedig fagyasszuk be. Ezt elfogadom, de a jelenlegi helyzetben a abban a helyzetben, amilyenben az, az ország lakosai még mindig eh, vannak, és ugye csak két napot voltunk ott, és igazából egy európai látogató kedvezményezett, privilegizált helyzetében eh, nem, fe, nem fenyegethetjük őket ebből a pozícióból egyszerűen azzal, hogy visszavonjuk a támogatást. Köszönöm. Liberácki úr a következő. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Igen, nagy érdeklődéssel hallgattam Gresszlászony és Galler úr beszámolóját, és ha jól értettem, ez azt jelenti, hogy a kormányzat gyakorlatilag tehetetlen. Nincsenek megfelelő infrastruktúrák, főként az egészségügyi ellátásban, és mi pedig humanitárius segélyt adunk, de csupán együttérzésből. Mi vagyunk az egyetlenek vajon? Tehát az Európai Unió az egyetlen szervezet, amely segít, vagy pedig más szervezetek is vannak, amelyek humanitárius segélyt nyújtanak Haiti számára. Nem tudom, jól értettem-e, hogyha nem segítünk tovább, akkor az emberek ebbe belehalhatnak, tehát járványok törhetnek ki. Illetve még egy kérdésem volna, a haiti nép a segélyt hozzá tudja társítani az Európai Unióhoz, vagy sem? Tudják, hogy kitől kapják ezeket a segélyeket, vagy sem? Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Úgy látom, más nem kér szót, ha csak életlenül valakit figyelmen kívül hagytam volna. De látom, hogy nem. Ezzel azt hiszem, ezt... Jó, ja, persze választ kell még kapjunk. Így van. A bizottságot kérdeztem volna tulajdonképpen még meg, a bizottság képviselőjétől kérdezem, hogy tud-e valamit mondani a bizottság szempontjából ezzel kapcsolatban? Thank you, Mr. Chairman. My name is Julie. Köszönöm, elnök úr. Én vagyok a Latin Amerika és Karib-tengeri országokkal foglalkozó igazgatóság vezetője, és eh, nyilván Nagyra értékeljük, hogyha bárki odafigyel Haitira, ugyanis még a negatív reklám is reklám, hiszen ez felhívja figyelmet az ország helyzetére. Hogyha valaki a fejlesztési kérdésekkel foglalkozik, ahogyan jó magam is teszem ezt már évek óta, talán nem meglepő, hogy ha láttuk, amit láttunk Haitiban, hogyha valaki átutazik az afrikai kontinensen, egészen megdöbbentő, hogyha ott a kontinensen dolgozik, amelyel én magam is foglalkozom, hogyha Haitira utazik, mondjuk ha Haitiból átutazik az ember a Dominikai Köztársaságba, akkor tulajdonképpen több évszázadon át utazunk. Én magam néhány hónapja vagyok csak igazgató, elutaztam Haitiba már számos alkalommal, egészen pontosan háromszor. Pontosan ugyanazt az utat jártam be, amelyet önök is és ezen utazások során ez volt az első alkalom, amikor önökkel utaztam, hogy egy miniszterrel tudtam beszélni. Belerif úr, a miniszterelnök, nagyon bizonytalan helyzetben volt, amikor első alkalommal jártam ott. Utána nem volt kivel beszélni egyszerűen, és néhány héttel ezelőtt volt az első alkalom, hogy a pénzügyminiszterrel tudtam beszélni. Tehát ez már egy első jel és egy pozitív jel számomra. A kérdés azonban pontosan az, amelyet ön is teljes joggal tette tett fel, hogy mit teszünk ott. Két éve vagyunk ott Haitiban, egy nagyon fontos ígéretet tettünk. Az Európai Unió az egyik fő donor Haitivel kapcsolatban, és Liberacki úr kérdezte, hogy mi vagyunk-e az egyetlen donorok. Nos nem, még csak nem is a fő donorok. Hogyha megnézzük a teljes listát, például hogyha az Amerikai Egyesült Államok által nyújtott támogatásokat nézzük, akkor ugyanolyan szinten van Haiti, mint mondjuk Afganisztán vagy Irak, tehát nagyon komolyan veszik ezt a kihívást, vagy pedig Kanada például nagyon komolyan veszi Haitit, hogyha az európai partnereket megnézzük, nagyon szorosan együttműködünk. Spanyolországgal és Franciaországgal. Tisztában vagyunk egymás erőfeszítéseivel, és természetesen konzultációkat folytatunk a UNDP-vel. Haiti olyan ország, ahol, hogyha más országban valamilyen kihívással szembesültünk a fejlesztési segítségnyújtás területén, akkor Haitiban annak a többszörösét kell figyelembe vennünk még arra se volt időnk, hogy egyáltalán beindítsunk dolgokat. A jelentést, beszámolómat, hogyha olvassák, abban semmit nem rejtettem véka alá. Az NGO-kkal dolgoztunk együtt, a kormányokkal próbálunk együtt dolgozni. A kérdés azonban az, hogy nagyon sok kérdés merül fel a láthatósággal kapcsolatban, Láthatják egyébként, hogy ha valaki ott utazik, hogy az Európai Unió nagyon és látható partner. Azonban, hogyha a kormányjal próbálunk együtt dolgozni, akkor nem is annyira a láthatósága fontos, hanem például az a biztos, Pibax biztos úr, aki nagyon elkötelezett a Haitival való együttműködésben. A legutóbbi alkalommal elutazott Haitiba, ez nem régiben volt egyébként, és az elnök a kormány tagjaival, akik még megőrizték tárcájukat, egy teljes napot fordítottak arra, hogy eszmét cseréljenek Pivax biztos úrral. És ennél jobb láthatósági jelet nem tudnék elképzelni, mint amivel Pibax biztos úr visszaérkezett. Tehát számunkra ez egy nagyon fontos jelzés, és választ ad az önkérdésére amikor az amerikai államok szervezetével elkezdtem együttmunkodni, akkor az egyik fő kritika az volt velünk szemben, hogy az EU az NGO-kkal dolgozik együtt, és így módon pedig alása a kormányok tekintélyét és a fenntarthatóság lehetőségét. A kérdés azonban teljesen jogos, hiszen egyfajta egyensúlyra van szükség. Vannak emberek, akik haldokolnak, vannak, akik kolerában szenvednek, gazdasággal foglalkozó kollégáimmal és tárgyaltunk már erről. Szerintem az Európai Unió sokkal hatásosabban tud fellépni a kolerával szemben, hiszen mi ott jártunk a helyszínen, láttuk, hogy miről van szó, láttuk, hogy mire van szükségük. De hogyha te, teljesen ingyenes szolgáltatásokat biztosítunk az NGO-k számára, akkor hogyan tudunk nyomást gyakorolni a kormányokra? az emberek az NGO-któl kapják meg mondjuk az orvosi ellátást, a kormány viszont nem tud orvosi ellátást biztosítani. Tehát ezzel kapcsolatban nagyon fontos döntésekre van szükség. Nagyon kemény ajánlásokat hallottunk önöktől, ami ma is elhangzott egyébként, a finanszírozás befagyasztása, az egy nagyon egyszerű módszer lenne, de én magam még senkit nem láttam, hogy a kormányt arra erőszakolta volna rá, arra kényszerítette volna, hogy valamit megtegyen. Én magam erre soha nem láttam példát. Szerintem az Európai Uniós értékek ennek a fajta hozzáállásnak nem felelnek meg. Nekünk azt kell biztosítanunk, hogy egy reform folyamat megvalósul. Egy nagyon konkrét példát is említenék jelentős finanszírozást biztosítunk az utak újjáépítésére. Önök ott jártak, tudják nagyon jól, hogy miről beszélek, hiszen Porto Prince-ben sem sokkal jobb az utak helyzete, mint a városon kívül. Itt nem arról van szó, hogy most az EU zászlók ott vannak-e az út mentén, vagy sem, hanem azzal van a probléma, hogy az utakat nem tartják karban és akkor az emberek mit gondolnak? Hát azt, hogy az európaiak jó pocsékutakat építettek. A közmunkák miniszterével, illetve a pénzügyminiszterrel is tárgyaltunk arról, hogy hogyan lehetne a karbantartásra fordítani a finanszírozást. Van egy jogalkotási folyamat, amelynek meg kell valósulnia, a parlament elé kell erülni, kerülnie, szavazni kell ezekről, nyilvánvalóan sok időre van szükség, de legalább már látunk egyfajta elkötelezettséget. Haitében most volt az első alkalom, hogy egyenragó partnerekkel tárgyalhattunk. Úgyhogy egyfajta karbantartási finanszírozást kívánunk megvalósítani, de várjuk még a pozitív változásokat. Költségvetési támogatáson keresztül valósítjuk ezt meg, Hogyha ezt abba hagyjuk, akkor gyakorlatilag megszűnik a kormány működése. Nagyon kevés szolgáltatást biztosítanak, de hogyha nem támogatjuk őket, akkor már ennyit sem fognak nyújtani. A japánok, a norvégok, illetve egyéb európai országok is hozzájárulnak a fejlesztési támogatásokhoz, tehát nem az EU az egyetlen partner. Ez volt az első alkalom, hogy az ország nagyon komoly, nagyon átfogó objektív államháztartás elemzési reformon ment keresztül. És azt gondolom, hogy ez nagyon nagy lépés. Az ország ugyanis figyelembe veszi ezeket a nagyon kritikus, nagyon komoly és szigorú ajánlásokat, és készek arra, hogy azokat megvalósítsák. Néhány területen dolgoztunk még csak, de úgy gondolom, hogy nagyon sikeresek voltunk. Említették például a katasztrófákra való felkészültséget. A katasztrófa, amely Haitit sújtotta, a szakértők is azt mondták egyébként, hogy ez még nem a legrosszabb volt, ami sújthatja az országot. Körülbelül 15 millió sikerült eh, rendelkezésre bocsátani a polgári védelmi szolgáltatások keretében, illetve a katasztrófa elhárítás keretében. Említették a lakhatási problémákat, nagyszerű berendezéseket vásároltunk, pontosan azért, hogy a tervezést a geofeltérképezést és egyebeket megvalósítsunk. Ez egy kormányzati hivatal, amely ezzel foglalkozik egyébként. A földrengés után azonban a hivatal is megsemmisült, a berendezések, amelyekkel azt felszereltük. A város újjáépítése tehát egy teljesen új elvre alapulóan valósul meg. Ezt a UN Habitat, tehát az ENSZ Habitat mozgalma kezeli, és valamennyi donor erre a megközelítésre támaszkodik igyekeznek a hagyományokat követően megvalósítani az újjáépítést. Láttuk ezeket a kihívásokat egyébként, igyekszünk megvizsgálni, hogy hogyan lehet azokat megoldani. Nincsen globális terv, de a partnerekkel együttműködünk. Például vitát folytattunk a francia partnerekkel azzal kapcsolatban, hogy ezt a várostervezést hogyan lehetne megvalósítani. Hát nyilván ez sem egy könnyű feladat. Nem tudom, hogy mennyi ideig beszélhetek, mert nagyon sok finanszírozási lehetőségünk van, de akkor nem fogom folytatni. Tehát ott voltunk, ott is leszünk, nem egyszerű a munkánk, nem egy hálás feladat. Nyilván könnyű bírálni minket azért, ahogyan dolgozunk. De az én problémám az az, hogy Haiti most már nincs benne a tévéhírekben, úgyhogy az emberek megfeledkeznek róla. Mi viszont ott vagyunk, együtt kell működnünk a kormányjal, és ahogyan önök is mondták, hogy nem tudjuk nyilván biztosítani, hogy az ország jobban felkészüljön egy esetleges katasztrófára, hogyha nem vagyunk ott. Így viszont, hogy ott vagyunk, segíthetünk nekik, ez már megtörtént San Salvadorral is, és most pedig még két utolsó pontot említenék. Az egyik, hogy önök kérték, hogy vizsgáljuk felül projektjeinket. Láttam én magam is, amikor odautaztunk, hogy nagyon sok iktatott dokumentum eltűnt, ezek aztán megkerültek, nagyon fontos tehát, hogy a pénzügyi beszámolóink szempontjából rendben legyenek a papírok, a dokumentációt megőrizzék. Ez nagyon kemény feladat egyébként. Nyilvánvalóan vállaljuk ezt a feladatot, de nem tudom, hogy milyen mértékben tudjuk ezt hitelesen megvalósítani, hogyha figyelembe vesszük az ország prioritásait. A következő pedig, amikor elkezdtem dolgozni, akkor láttam, hogy az ECHO-nak milyen fontos szerepe van, illetve annak a két biztosnak, aki nagyon komoly érdeklődést mutatott ezzel kapcsolatban, hogy együtt dolgozzanak. Ugyanis a fejlesztést és az echo nagyon komolyan össze kell kapcsolni, és ennek egy nagyon jó példája lehet Haiti. Hogyha beszélünk az ottaniakkal, akkor láthatjuk, hogy elértük azt, amit nem sikerült semmilyen más országban elérni. És olyan korlátozásokkal szemben kell dolgoznunk, amelyeket még máshol nem is tapasztaltunk. Tehát, ha van lehetőség arra, hogy az ajánlásokon átfussunk, láthatjuk, hogy nagyon komoly, nagyon elkötelezett emberekkel dolgozunk ott együtt, és az emberek, akikkel ott együttműködünk, nagyon komolyan veszik ezeket az ajánlásokat. Köszönöm. Mrs. Köszönjük szépen. Budkeviene asszony, köszönjük a beszámolót, nagyon érdekes volt. Világosá vált az is, hogy az önök feladata nagyon nehéz ott. Befejezésképpen még egyszer köszönetet eh, mondok a haiti delegáció vezetőjének, és megadom neki a szót. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, hiszen látható példaképpen azt is, hogy milyen tapasztalataink voltak. Például az ottani nem kormányzati szervek mondták, hogy ha most elmegyünk, ha mi kivonulunk, akkor minden összeomlik. Nagyon érdekes ez a terület, és tulajdonképpen nagyon jól tükrözi, hogy milyen csapta, csapda van ott. Valóban ez a helyzet. A kritikánk nem az ellen szól, amit ott elértek. Megpróbál, megpróbálnak tudni áttörni, elindulni, ami nagyon fontos lenne az elkövetkező időszakban is. Láttuk azt is, hogy minden jó akarat mellett, amely mindig a szereplőktől függ, és akiknek a kormányzatra is gyak, nyomást kell gyakorolni. Tehát amíg ezek a, ezek a körülmények valóban egy jó kormányzáshoz vezetnek, ez a feladat. A kritika nem személyre szóló, hiszen nem szabad ezt túl, eltúloznunk. De ha lehet, azt aláhúznám még egyszer, hogy mindannyian hálásak vagyunk azért, amit ott a nagyon nehéz környezetben elértek. És alá kell húzzuk azt, hogy a jövő szempontjából nyilvánvalóan láthatók a kihívások. De ezeket talán más eszközökkel kell megoldani, mint amit eddig, ahogy eddig próbálták. Tehát eh, nem az eddig elérteket eh, kritizáljuk, hanem előre kell tekinteni. Most Pibax biztossal is találkoztunk, eh, Georgiával, asszonynal is tárgyaltunk, úgyhogy az EU bizottság biztos lehet abban, hogy a kérdést folyamatosan nyomon követjük, figyelünk rá, és a világ figyelme erre irányulhat, vagy sem. Mi igenis úgy gondoljuk, hogy Haitin segíteni kell, hiszen sokkoló volt, amit találtunk. Úgyhogy köszönöm szépen. Köszönöm én is. Látszik, milyen nagy szükség van a területeken a Költségvetés Ellenőrző Bizottságnak is elmondani a véleményét, állást foglalni. Nem alulbecsüljük mások munkáját, épp ellenkezőleg nagyra értékeljük a bizottság tevékenységét ezen a területen, de úgy gondoljuk, hogy mi az adófizetők érdekeit kell, hogy óvjuk, őrizzük, és e, ezért is azt kell, hogy mondjuk, hogy parlamentként az adófizetők pénzének lehető leghatékonyabb költését kell, hogy nyomon kövessük, úgy, ahogy ön is említette. Köszönöm szépen, úgy gondolom, hogy ezzel ezt a napi rendi pontot le is zárhatjuk. Köszönjük. A következő nagy napi rendi pontunk a szavazás. Szavazások. Hát ez leköt egy darabig. elektronikusan fogunk szavazni jelentős részben, hadd emlékeztetsek mindenkit erre, így az eredmény is világos. Legyen egy próbaszavazás. Úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy szavazzon a próbára. Próba érdekében megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Úgy tűnik, hogy a dolog működik. Huszonnégyen vannak a képviselőtársak. Ja, wir starten. Mit... Kezdjük. Kezdjük akkor a 2010-es évi mentesítés az EU általános költségvetése. Az előadó szeretne szót kérni. Christopher Fjellner. Köszönöm szépen, csak röviden, de úgy gondolom, hogy talán megfelelő először is mindenek előtt elmondani, hogy nagyon sok ember, érdek, eh, nagyon sok ember nagyon sok munkát végzett, úgyhogy köszönetet kell, hogy mondjak. Köszönetet mondok először is az árnyék előadóknak. Azt hiszem, hogy nagyon jó mulattunk a munka során, és meg is változtattunk bizonyos dolgokat. Köszönetet szeretnék mondani Bentnek és Krisztofnak is, az asszisztensemnek, Jónásnak, mert az ő szakértelmük nélkül soha nem jutottunk volna el idáig. Nagyon sokat fogunk most szavazni. Remélem, hogy van, amit át tudunk vinni, biztos lesz olyan, amit nem, de akárhogy is a jelentés nagyon jó, és úgy gondolom, hogy még a szavazás még a szavazás előtt sokan úgy gondoljuk, hogy a jelentés az jó lesz. a mentesítéssel kapcsolatban, hogy megkapják-e vagy sem, néhány nagyon kemény követelményt támasztottunk a bizottság felé. Ha azt mondtuk, hogy ha a bizottság hajlandó ezt teljesíteni, akkor mi megadjuk a mentesítést. Kaptunk egy válaszlevelet Szemeta úrtól, és azt hiszem, hogy nagyon jól reagált a mi javító követeléseinkre. Két dolgot szeretnék mondani még. Az első a, azzal kapcsolatos, amiről nagyon sokat beszélünk, a közös felelősség és a közös irányítás. A közös felelősség nem jelenti azt, hogy nincs felelősség a bizottság nem utogasson az országokra, hogy ők a bűnösök, a tagállamok meg nem mondják, hogy nekünk semmi közünk ehhez, mert a bizottság mentesítéséről van szó. Tudjuk, hogy a bizottságnak megvannak az eszközei a tagállamok szankcionálására, és elvárjuk, hogy használja, ha szükséges. Nagy reményeink vannak a tekintetben, hogy a következő jogi keretek a mezőgazdaság regionális alapok kapcsán a bizottság él is majd ezzel a lehetőségével legalábbis szemet a leveléből, szemet a biztos leveléből ezt vettük ki. De nekünk is van feladatunk és felelősségünk, hiszen társjogalkotók vagyunk. Bármi is lesz, a szavunkat hallatni kell, és a következő jogalkotási ö, időszakban úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy garantálhassuk azt, hogy ugyanazokat a hibákat nem követjük már el. Mert évről évre ugyanazok az országok, ugyanazok a bűnösök jönnek, és semmi nem változik. Úgy gondolom, hogy ami 2010-ben történt a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban nem helyes. Az információ hiány végül az, hogy a bizottság elismerte hogy vesztett, szerintem nem volt helyes. Nagyon örülök annak, hogy a bizottság most elfogadta azt, hogy alapos vizsgálatot indítson és levonja a következtetéseket arra vonatkozóan, hogy mi volt rossz, mi volt hibás az előző jogi keretekben, tervben. És megígérték, hogy a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban sokkal jobb információt fog nekünk szolgáltatni a jövőben. Erre számítunk is. Mivel azonban a bizottság reagál a követeléseinkre, úgy gondolom, hogy ez alapján megadhatjuk nekik a mentesítést. Ja, Dank. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, most pedig meg is kezdjük a szavazást. A következőt szeretném mondani. Ha a jelentéstevő két alternatív indítványt nyújtott be, az elnapolást, vagy pedig azt, hogy adjuk meg a mentesítést, ugye megindokolta most az előbb, ebből az derült ki, hogy indokoltnak tartja a mentesítést, azonban most itt a szavazási eljárásról van szó. A szavazási eljárásnál az van, hogyha az egyes, kettes módosított, amelyek azonosak többséggel el tudjuk fogadni, akkor a mentesítést elnapoljuk ezzel. Ha nem erről az elnapolásról döntünk, akkor ehhez kötődne az mentesítésről szóló döntésünk. Ugye jogilag ez a helyzet, én elnökként úgy látom, így látom ezt a helyzetet, megkérdezem még egyszer mindenkitől, hogy egyetértenek-e ezzel az eljárással. Tehát eljárási szempontból messzebb követ, messzebbre mutató következményekkel jár az elnapolás, és egy elutasításnak csak ősszel lenne foganatja. Ha nem napoljuk el a ö, mentesítést, akkor kvázi elfogadjuk a mentesítést. Ha egyetértenek, ha nincs kérdésük, akkor kérem, hogy szavazzunk az azonos 1-es, 2-es módosítóról. A, módos, a szavazást megnyitottam. A szavazás lezárom. Ezzel elutasítva a módosított elutasítottuk, és ezzel elutasítottuk az elnapolást, és ennek következtében a bizottság mentesítését javasoljuk. Ezzel megváltozott a döntésünk a módosítóval, aki az egész indítványt támogat támogatja, kérem készfeltartása jelezze. Szavazókártyával kell. Tehát aki támogatja a teljes indítványt, kérem, hogy adja le szavazatát. A szavazás megnyitom. Mindenki leadta? A szavazást lezárom a szavazást. Jó, rendben. Én nem szavaztam. A szavazást lezárom elfogadva. Jó. Második. Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynöksége kapcsolatban először az elnapolásról szavazzunk, a mentesítés elnapolásról, az 5-ös, 6-osról, a szavazás megnyitom. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Rendben. Ezzel elutasítottuk az elnapolást, ennek következtében a 7-es, 8-as módosítóról döntöttünk, azonban mm, a 8-as preamblum bekezdést, a 9-es módosítót szeretném szavazásra bocsájtani elektronikusan. 9-es módosító szavazás megnyitom. Lezárom. A szavazás megnyitom. Nem? Nem működik? A szavazás lezárom. Kilences módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Aztán jön a záró szavazás erről a pontról. Elektronikusan a szavazást megnyitom. Lezárom. Jó, mindenki leadta a szavazatát? Elfogadva. 3-as, A 10-es, 11-es módosítok az elnapolásról. Ismerik most már az eljárást, a szavazást megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát? A szavazást lezárom. Elutasítva. Tehát úgy tűnik, hogy elfogadtok a mentesítést, a 14-esről kell szavaznunk. A 14-es módosítóról megnyitom a szavazást. A 14-es módosítóról szavazunk tehát. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 19. Igen, jó. Végszavazás elektronikusan. A szavazás megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Ezzel a négyes pont következik. A 15-ös, 16-os az elnapoláshoz szól. Megnyitom a szavazást ezekről. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tehát akkor ezek szerint megadjuk a mentesítést, szavazzunk a 19-esről. A szavazás megnyitom, 19-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Az egészről szavazunk. Módosított formában megszavazzuk. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elfogadva ötös, az Európai Kutatási Tanács végrehajtó ügynökség, a 2021-es azonos, az elnapolásról szól, megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elutasítva az elnapolást, tehát akkor jóvá hagyjuk a mentesítést. A 24-esről kell szavazni a 24-esről. A 24-esről megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom. Jó. Akkor az egész indítványról a szavazást megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát? <clears throat> Még nem. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hatos. 25-26-os azonos. Megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát. Lezárom a szavazást. Elutasítva, az elnapolást elutasítottuk, tehát a mentesítést megadjuk. Most jön a 29-es. A szavazást megnyitom. Lezárom. Jóvá hagytuk, tehát a módosított szövegről kell szavaznunk. A szavazást megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát. Lezárom a szavazást. Mm, az a ten végrehajt ügynökségéről szavazunk most. A szavazást megnyitom az elnapolásról, a mentesítés elnapolásáról. A szavazást lezárom, elutasítva, tehát elfogadjuk a mentesítést. Most a 34-esről kell szavaznunk, a szavazást megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát, a szavazás lezárom, elfogadtuk. Akkor az egészről szavazunk, megnyitom a szavazást, Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. A nyolcasról szavazunk. Az éves elszámolás a 35-ös az elnapolásról szól, erről szavazunk most. A szavazást megnyitom. A 35-ös módosítóról a szavazást megnyitottam. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 36-os, 37-es azonosak úgy oda vehetjük, hogy megadjuk a mentesítést, 38-as, ugyanúgy, mint az előbb. A szavazás megnyitva. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. Akkor az egészről szavazzunk. A szavazás megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Most jön a 9-es indítvány. 211-es módosító. A szavazás megnyitom. Az ópreambuló bekezdésről. Mindenki látta a szavazatát? A szavazást lezárom. Elutasítva. Most pedig szavazhatunk készfeltartással. A kettes bekezdés 39-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 40-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 41-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 42-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, blokk szavazás 43-tól 46-ig, ha egyetértenek abban, hogy blokkban szavazzunk erről. Negyvenháromtól 46 állít. Akkor 43-tól 45-ig blokkban, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 46-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 47-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 48-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 49-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 50-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 51-es mellette, ellene, tartózkodás nem világos, ellenőrizzük az 51-est elektronikusan. Lezárom a szavazást. It is really a top. Egyértelműen elfogadtuk, nagyon sajnálom. Jó. Egyes kompromisszumos módosító. Igen, mellette ki van? Nem. Tartózkodás elfogadva. 52-es így kimarad, 53-as igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 54-es. Igen. Nem. Tartózkodás. Hát, ismételjük meg, tehát mellette ki van. Most már világos ellene. Elfogadtuk. 55-ös. Igen. Nem. Elfogadtuk. 56. Igen. Bocsánat, itt 56-59, hogyha elfogadják, tehát igen, mellette ki van, ellene ki van, tartózkodás elfogadtuk. Részenkénti szavazást, ahogy az előadó kérte, 60-as első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. De ellenőrizzük, ha valaki akarja. Harmadik rész. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 61. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 62. Egyben. 61-től 64-esig. Jó, hogy egy tömbben nem. Külön. Akkor 62-es igen. 62-es mellette ki van? Ellene? Tartózkodás, akkor ellenőrizzük elektronikusan a 62-est. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 63 igen, nem, tartózkodás elutasítottuk. 64. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. 65. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. 66. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. 66-ost ellenőrizzük. Elektronikus szavazást megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm. Sajnálom. Kettes kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 67-es kimarad, 68 igen. Nem. Tartózkodás. Ellenőrizzük. 68-as. Tehát megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 69. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítottuk. 70. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítottuk. 71. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 72. Igen. Nem tartózkodás, elutasítottuk. 73, igen, nem, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. A 74-est visszahúzták, eh, visszavonták. Five. 75-ös. Igen, nem. Tartózkodás, ellene kíván Világos. De ismételjük meg. Tehát mellette ki van, tartózkodni, ki tartózkodik, <laughs> ellene ki van. <laughs> It was adopted. De akkor is elfogadtuk. Jó. 76-os jön. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 77. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 78. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 79. 79. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 80. Igen. Nem. Tartózkodás. Nem tudom. Ellenőrizzük a 80-ast. Megnyitom a szavazást. A 80-asnál tartunk, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 81-es. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítottuk. 82. Igen. Nem tartózkodás. Hát ez most nekem nem világos. Úgyhogy nézzük meg elektronikusan. Lezárom a szavazást. Hát igen, elutasítottuk. 83-as, 84-es. Igen, mellette, el nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 85-ös, igen. Nem tartózkodás, elfogadtuk. 86 igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 87 igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 88 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 89. Szóbeli módosítás, Ingeborg részt nyújtotta be, szavazhatunk akkor róla. Mellette ki van a módosított formában ellene, tartózkodás elfogadtuk. Részenkénti szavazás a 90-esről. Első rész. Szóbeli módosítás. Makovája kolléganő. Mellette ki van, ellene ki van, tartózkodás. Elfogadtuk a módosított formában. Második rész. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítottuk. Harmadik rész. A szóbeli módosítóval együtt, amelyet Marionescu kollega nyújtott be. Igen, mellette ki van. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 91. Igen. Nem tartózkodás, elfogadtuk. 92 igen, nem. Kérem, mindenki vegyen részt. Tehát ki támogatja a 92-est? 92 mellett ellene ki van? Tartózkodni, ki tartózkodik? Akkor most ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Hát nagyon szoros, de elutasítottuk. 93-as. Ellene ki van. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas kompromisszumos módos. Ellene ki van. Tartózkodás. Elfogadtuk. 94-es. Mellette nem. Bocsánat, köszönöm, hogy segítettek. Tehát akkor a 102-esnél tartunk. Emellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 103, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 104, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Egy szavazunk, ha egyetértenek vele. 105-től 109-ig. Nem. De. Tehát 105-ös. Akkor külön, mellette, ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 106-os. Igen. Nem. Tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan a 106-os, megnyitom a szavazát. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Világosan elfogadtuk. 107 igen. 107-es mellette ki van ellene. Tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de Ellenőrizzük a 107-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a 107-est. Hát, elfogadtuk. 108-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 109. Igen. Nem tartózkodás, elutasítottuk, de ellenőrizzük a 109-et, lezá... megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 115-ös. Nobody, nobody complained. It was... Senki sem tiltakozott. Most nem volt világos? Hmm. If a majority wants... Ha a többség szeretné, hogy megismételjük, szól az elnök, de általában azonnal kell szólni a panasszal. Nem is tudom már, mi volt az eredménye. Szerintem világos volt. A panasszal azonnal tessék szólni. Jó, akkor a 105-re visszamegyünk, elektronikus szavazát, és a 105-öst megnyitom a 105-ről. A tolmácsok sajnos nem hallják, hogyha valami nem a mikrofonban hangzik el, I know. Az elnök, tudom. Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. De biztos vagyok abban, hogy az előbb nem szavazott valaki, mert számomra teljesen világos volt az eredmény. Ha úgy gondolják, hogy nem világos, akkor azt kérem, jelezzék. Yep. Please. Please. Okay. Ja. 115. A 115-ösnél tartunk. Mellette ki van? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 116. Akkor ellenőrizzük a 115 ös megnyitom. <laughs> okay, vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hát a 14-12 aránynál nagyon nehéz belátni Úgyhogy elektronikusan szavazunk. 116-os. Mellette ki van, ellene ki van, tartózkodik, elfogadtuk. 117 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 117-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, Hát ez tényleg világos volt. Látszott. 118. 118. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? 119. Igen, nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 120. Igen, nem. Tartózkodás, Ellenőrizzük a 120-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 121 ki marad? illetve kiesik, kompromisszumos mellette, ellene, elfogadtuk a kompromisszumos négyest. Következő kiesik, azután következő mind kiesik. A 22. oldalon folytatjuk a 131-es módosítóval. Mindenki számára kitámogatja. A 131-esnél tartunk, mellette ki van, ellene ki van, tartózkodik, elfogadtuk. 132. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. 133 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 134 igen, nem, tartózkodás ellenőrizzük a 134-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk. 135 igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 136 igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 137, 143. Én azt javaslom, hogy egy tömbben szavazzunk, ha egyet értenek. Elfogadják? Jó, akkor 137, 140, hármas mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszumos módosító igen, nem. Tartózkodás elfogadtuk. Ez itt kiesik mind, mind, mind. És eljutottunk a 146-oshoz mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 147 igen, nem, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 147-est. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Még nem. De lezárom a szavazást. Húha. Elutasítottuk. Ja. 148-asnál tartunk. Mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a 148-ast elektronikusan. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 149, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 150 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 151. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. 152. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 153. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 154. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 155. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. 156. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 157. Igen, nem, tartózkodás ezt elfogadtuk. 158 igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 159 igen. Nem. Tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. 159-est ellenőrizzük, elektronikus szavazást megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 160, igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. Hatos kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 163. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 164 nem, nem maradt ki a 100... Okay, uh, let's vote on 164 uh, in favor. 164 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 165. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. 150, 166. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. 167. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. Hetes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 170 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 171 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 172 igen. A 171-et elfogadtuk. Azt egyértelműen elfogadtuk. 172. Még egyszer mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 173. 173-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 175-ös mellette, ellene, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 177-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 178 mellette, ellene, tartózkodás. Megnyitom róla az elektronikus szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtok. In favor. 179 mellette, ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Blokkban szavazunk, 180-182, hogyha egyet értenek. Mellette ki van. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 183 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 183-ast ellenőrizzük a szavazást, megnyitom. A szavazást tehát megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elutasítottuk. 184, mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 185, mellette, ellene, ellenőrizzük a 185-öst. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. Blogban szavazunk 186-189, ha egyetértenek vele. Mellette ki van? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 190. Mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 191. Mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 192 mellette? ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most a szakbizottságok véleménye következik. A DEVE blogban szavazunk 1-től 8-ig, ha egyet értenek rendben, ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. Foglalkoztatási bizottság itt is blokkban szavazunk 1-től 15-ig, mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Az IMKO-nál blokkban szavazunk 1-től 15-ig, mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tran 1-től 13-ig blokkban mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Libe 1-től 13-ig, mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kulturális bizottság 1-től 5-ig mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Envi 1-től 16-ig mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A FED következik. Egyes mellette ki van ellene tartózkodás elutasítottuk. Blokkban szavazunk 2-3-4 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A FED 5-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 6-os okafogyottá vált, 7-9 blokkban mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. De a tízest akkor ellenőrizzük, elektronikusan szavazunk, a szavazást megnyitom. Lezárom. Egyértelműen elutasítottuk. Regi következik. Egytől három még mellette, ellene. Ellene tehát. Tartózkodás, akkor elfogadtuk. Négyes oka fogyottá válik, ötös mellette, ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 6-tól 9-ig blokkban mellette ki van, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Fem következik. Blokkban szavazunk az 1-2-3-ról. Mellette ki van. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Inta. 4-5-6. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Halászati. Blokkban 1-10. Mellette ki van. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Preambulum bekezdések következnek. 194-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 195, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 196, mellette, el, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 197 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 198 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, de szerintem inkább ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, tehát elektronikusan szavazunk, megnyitottam a szavazást a 198-asról. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. És egyértelműen elfogadtuk. 199. Mellette ki van? Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Tehát 199-esről elektronikusan szavazunk, a szavazás megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Blogban szavazunk 200-tól a 203-ig. Mellette ki van ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 204 mellette ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 205-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 206 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 206-ost, a szavazás megnyitom. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott a 206-osról? Akkor lezárom. Elutasítottuk. 207 mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 208 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 209 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 210 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 211 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 212 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 213 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tehát a 213-at elfogadtuk, 214 mellette ellene ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor az állásfoglalási indítványról szavazunk. Elektronikus szavazás, a szavazás megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 25-2 arányban, és gratulálunk a jelentéstevőnek. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Atempause. Now, number five. Most az ötös napi rendi pont következik. Közvetlenül rátérünk a szavazásra. Blogban lehetne szavazni, egytől hatig, hogyha egyet hogyha egyetértenek ezzel. Blogban szavazunk, hogyha egyetértenek. Tehát ez az ötös napi rendi pont. Az Európai Számvevőszék különjelentései a bizottság 2010 évi mentesítésének keretében Egytől hatig szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk az állásfoglalási indítványról. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Yeah. We continue with uh, Folytatjuk akkor a mentesítésről szóló szavazásokat, az Európai Fejlesztési Alapról, és az előadó Martin Ehrenhauser, nem tudom, hogy szeretne -e szólni, hogyha nem szeretne, akkor közvetlenül rátérünk a szavazásra. Tehát közvetlenül szavazunk. egyes módosító mellette ki van, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kettes, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Határozat tervezetről szavazunk. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom, és elfogadtuk. Második, a számlák lezárásáról szóló határozatra vonatkozó javaslat. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Nem, még nem szavazott mindenki, szeretne. Akkor most lezárom a szavazást, és ezt is elfogadtuk. Nagy többséggel köszönöm szépen és akkor három állásfoglalási indítvány 16 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17 mellette, ellene, nem világos, 17-esről szavazunk elektronikusan, szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Még nem. Akkor lezárom. Elfogadtuk. 19. Mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 20-as. Mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 21. Mellette? Ellene? Tartózkodás. Nem egyértelmű, a 21-est ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott, akkor lezárom. Elfogadtuk. 22 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22 23 as bocsánat, a 22-est elfogadtuk. Ellenőrizzük, nem? 23-as sem mellette ki van. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24 mellette, ellene, tartózkodás. Nem világos, ellenőrizzük a 24-est, a szavazás megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor lezárom és elutasítottuk. 25 jön, mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os és 27-es megegyeznek, mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizők 34-es a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott, akkor lezárom. Elfogadtuk. 35 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es okafogyottá vált, 38-as jön mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük 38-ast. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elutasítottuk. 39 mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 40 mellette ellene. Tartózkodás. Nem világos. 40-es. 40-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom. Elfogadtuk. 41. 41. Mellette ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 42 mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 43 mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 44-es, szóbeli módosítással, mellette, ellene. Tartózkodás, ellenőrizzük a 44-est, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. 45 mellette ellene tartózkodás. Ez sem világos, ellenőrizzük a 45-öst. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elfogadtuk. 46 mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 47 mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 48 mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 49 mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 50-es. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 51. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 52 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 53 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 54 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 55 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 56 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 57 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 58 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 59. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 60-as. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 61. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 62. Szóbeli módosítással mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63. lehetséges kompromisszumos indítvány. Tehát lehetséges mm, kompromisszumos indítvány, egy szóbeli módosító indítvány, amely az, a négy módosítót helyettesíteni. Ezt mindenki megkapta, ugye? Ügyrendi kérdés jelentéstevőtől. A 63-as, 64-es, 65-ös módosító szóbeli módosításként került a szavazólistára. Elnök, ezek itt szerepelnek, be vannak építve. Jó, és a szóbeli módosítót mindenki megkapta, ugye? Akkor most a négy módosítót tartalmazó szóbeli indítványról szavazhatnék mellette, ellene. Kérem, hogy jelezzék mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 67-es mellette? Nem. 67-es. 66-os. 66-os. Elnézést, egyet ugrottam. 66-os nem volt benne ebben a szobori csomagban? Nem fogadtuk el? Ezt a négy módosítót fedi le. Nem 63-tól 66-ig? Ez a négy. Nem volt szóbeli módosító 66-oshoz. Jó, akkor szavaztatok a 66-osról, hogy biztosak legyünk. 66-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 67-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 68-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 69-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 7-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 71-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 71-est elektronikusan. Mindenki leadta a szavazatát? A szavazás lezárom. Világosan leutasítva. 72-es mellette? Ellene? Ellene tartózkodás elfogadva. 73-as mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. 74-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 74 esre megnyitom a szavazást. A 74-est ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát? A szavazást lezárom. Elfogadva. 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 76-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 77-es 77-es mellette ellene tartózkodás. A jelentéstevő szeretne mondani valamit. Röviden megegyezném, ez egy kis technikai módosítás. Nem 12, hanem 14 százalékról van szó. Jó, akkor így módon ö, módosítva. Köszönöm szépen. A 77-es mellett, 77-es mellett ellene, tartózkodás elfogadva, 78-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 79-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 80-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, de inkább ellenőrizzük. A 80 ason megnyitom a szavazást. 80-as, mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Nem, Egyet többen vannak a néppártiak, kérem szépen. Na. Ismételjük meg. Most rendben van? Jó. A szavazás lezárom. Elutasítva. 81-es mellette. Ellene. Bocsánat, tartózkodás. Nem volt világos. 81-esről a szavazást megnyitom. lezárom a szavazást. Elfogadva 82-es mellette, 82-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 83-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 84-es mellette ellene tartózkodás a 84-est ellenőrizzük. Lezárom az ellenőrzés szavazást. Elfogadva. 85-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 85-ösről, tehát megnyitom a szavazást. 85-ösre megnyitom a szavazást. Mindenki lőtt a szavazatát? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. A 9-es mellette, 9-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadva, 10-es, okafogyottá válik, jó? 11-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 11-es, megnyitom a szavazást, a 11-esről, a 11-esről megnyitom a szavazást, mindenki látta a szavazatát? Szavazás lezárom. Elutasítva. 12-es szobani van mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, Elnézést, tessék. Blokkban? 15-től 8-ig, ha elfogadják. 15-től 8-ig mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. A deve vélemény, deve 1 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, deve 2, a többit lehet blokkban, ha gondolják, elutasították. Az egyes elutasítottak, Ellenőrizhetjük, ve egyesről megnyitom a szavazást. Az ellenőrzés lezárom. Nem vettek részt a kedves kollégák, hát elfogadták. Jó. Tehát a többit blokkban lehet, neve 2-től 11-ig, mellette nem? Teve 2-től 10-ig mellette, 2-től 9-ig mellette, 2-től 9-ig amblok, mellette ellene tartózkodás elfogadva, bocsánat, deve 10, mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, deve 10-est, a szavazást megnyitom, Az ellenőrzés lezárom. Elfogadva, deve 11, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, akkor szavazzunk az egész indítványról. A szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. elfogadva. Gratulálunk a jelentéstevőnek, Martin Ehrenhausernek. Ja, Most pedig rátérünk a következő napi rendi pontra. A parlament költségvetéséről lesz most szó. Itt, ha jól értem, Liberecki kolléga szót kér. Liberecki úr, tessék! Köszönöm szépen, elnök úr! Azért kértem szót, hogy megköszönjem minden árnyék előadó kollégámnak a kiváló és harmonikus együttműködést minden főigazgatóságnak, a főtitkárságnak köszönetet szeretnék mondani. Mindig rendelkezésemre álltak, mindig szántak rám időt, mindig segítettek, nagyon szépen köszönöm. Kohát asszonynak és Blese úrnak külön köszönet jár, az ő hozzájárulásuk az különlegesen nagyszerű volt. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Akkor nézzük meg az egyes módosítót, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, kettes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas, ról nem lehet szavazni, mert nem felel meg az előírásoknak, az egész indítványra elektronikusan szavazunk. Erről a részről elektronikusan szavazunk, a szavazást megnyitom. Ha mindenki leadta a szavazatát, akkor lezárom a folyamatot. A szavazást lezártam. Akkor angolul folytatom a szavazást. Esetleg a 4-től 7-ig lehetne blokkban? Nem. Jó, akkor külön. Négyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Nem világos. Ellenőrizzük. Négyesről. Négyesről. Csak a négyesről. A négyes módosítóra megnyitom az ellenőrző szavazást. Mindenki leadta a szavazatát még, nem? A szavazást lezárom. Elutasítva. Jó. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es mellette a 9-est ellenőrizzük. Jó, akkor megnyitom az ellenőrző szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? A szavazást lezárom. Elnézést, de elutasítva. Tízes mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 11-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as és 16-os mellette, ellene, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. 13-tól 16-ig. A szavazás megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát. Lezárom az ellenőrzést. Elfogadva. Rendben. Tizenöt, tizennégy, tizenhét. Tizenhét mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 19-es, mellette, ellene, elfogadva, 20-as, első rész elfogadhatatlan, a második részről szavazhatunk, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 20-as, 20-as, Greszle asszony, az egész az iterrel kapcsolatos. Az egész huszas az iterrel foglalkozik. Tehát nem veszítünk semmit. Arra az eredményre jutottunk, hogy csak a mm, módosító második részéről lehet szavazni. Bocsánat, csak az utolsó része nem fogadható el, azt állapítottuk meg. A 20-asnak az utolsó része nem fogadható el.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 tartózkodás elfogad, elutasítva. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 27-esről megnyitom a szavazást. Az elektronikus szavazást lezárom. Elfogadtuk. tehát elfogadtuk. Tehát a 28-as, 29-es mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 29-es. Mellette kéne a szavazást megnyitottam, mindenki lehet a szavazatát? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodás Elutasítva. Let's check. Ellenőrizzük. Isaac. 30-as. Elektronikusan szavazunk, megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. Nummer 31. Wer ist dafür? 31-es. Gegen? Ellene, tartózkodás, elutasítva. 32 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 33 igen, nem megismétlem. Ki támogatja a 33-ast? Ki szavaz mellette? Ellene? Tartózkodás? Ellenőrizzük. 33-as, megnyitom az ellenőrzést. Lezárom az ellenőrzést. Elfogadtuk. 35-ös ki van mellette, ellene. Tartózkodik. A 35-ösnél tartunk. Akkor a, menjük vissza a 34-eshez. Ki támogatja a 34-est? A 35. Ö, igen, ellene ki van tartózkodás? Elutasítottuk. 35-ös. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Na, akkor most részenkénti szavazás az EPP kérésére. Ki szavaz, mely mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 36-os. Nem, nem. Tehát, ha nem fogadjuk el, akkor kimarad a 36, 38 és a 39-es. Ezek most így kimaradnak, a 40-essel folytatjuk. Igen, mellette ki van, ellene ki van, tartózkodás. Nem világos a dolog, elektronikus ellenőrzés 40-esről. Lezár, le, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Ó, teljesen egyértelmű, hogy elfogadtok. 41-es mellette tartózkodás. Elfogadtuk, de nem vagyok egész biztos benne. Megnyitom az elektronikus szavazást a 41-esre. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, világos. 42-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as, 43-as, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es, szóbeli módosítva, igen, el, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 45, szóbeli módosítóval igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk, de ellenőrizzük, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Elektronikusan ellenőrizzük, de lezárom. Ezt elutasítottuk. Egy, egy szavazattal. Ez volt a 45-ös, ha jól számolok. Jó. 29-es. Ki támogatja a 29-est? ellene ki van tartózkodás, elfogadtuk. A 46-os kiesik, 47-es, 48-as, 49-es kiarad, kiesik így. Az 50-essel folytatjuk, ki támogatja, ellene, tartózkodás, elutasítva. 51 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 52 igen, nem, tartózkodás, elutasítva világos. Egyértelműen 53-as. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. 54. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. 55. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. 56. Igen, nem, tartózkodás Elfogadtuk, de ellenőrizzük az 56-ost. Az 56-os kitámogatja. Megnyitom. Mindenki szavazott. Elfogadtuk. Elfogadtuk. 57 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük az 57-est, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lest. Elfogadtuk. Alig, de elfogadtuk. 58-as igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 59 igen. Nem tartózkodás, elektronikusan ellenőrizzük, 59-es, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 60-as, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 61, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 62. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 63-as. Szóbelivel. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 64-es. Igen. Nem. Tartózkodás elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 65 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 68 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 66 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 67 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 69 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 70 részenként első rész igen, nem, tartózkodás, hát ez nem világos. Elektronikusan ellenőrizzük az első részt. Megnyitom, mindenki szavazott, lezárom. Ezt elutasítottuk. Második rész. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. 71-es. Igen, nem, tartózkodás. Ezt most elfogadtuk, de ellenőrizzük a 71-est. Megnyitom. 71-est lezárom a szavazást. Világos. 20, 72 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 73 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 74 igen, nem, tartózkodás ellenőrizzük. 74-est ellenőrizzük, megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 76 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 75 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 77 ki támogatja, ki van ellene, tartózkodás elutasítva. 80 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 78 igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük a 78-ast. Lezárom az ellenőrzést. Elfogadtuk. 79 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 81 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 82 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 83 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 84 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 86, 85-ös jön, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 86 igen, nem, tartózkodás nem világos, úgyhogy ellenőrizzük a 86-ost. Megnyitom. Mindenki szavazott. 86-osnál tartunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 87-es. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 88. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 88-at. Megnyitom. Check ist noch nicht. Wer hat alles abgestimmt? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 89-es. Mellette ki van, ellene ki van, tartózkodni, elfogadtuk. 91-es. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. 93 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Kilencvenkettő és a 93-as kimarad, 94-esnél tartunk, ki van emellette, ellene, elutasítottuk. 96. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. 95 igen, nem, nem volt világos, elektronikusan. Mindenki szavazott. 95-ösnél lezárom a szavazást. Világosan elfogadtuk. 97 igen, nem, Tehát 97-esnél részenkénti szavazást kért. Egy első részről szavazunk. Az első részről. Nem nyomon követhető. Nos, tehát akkor ellenér vélemények miatt nem fogadják el a részenkénti szavazást, tehát a 97-es egészéről egyben szavazunk. Grészle asszony. Van egy jelentés erről, és tartalmilag helytelen ez, amit van. Tehát annak érdekében, hogy valaki jelentkezhessen erre a díjra, tehát az, hogy a a parlament számára az utazásról való jelentés készítése, ez egy téves állítás, és ezért kérem azt, hogy az utolsó félmondat miatt kérem, hogy részenként szavazzunk, mert a második része az állításnak nem stimmel. A baj az az, hogy nem világos. Geyer kollega? Németül világos volt. Tehát most így, tehát mind a kettő ellen szavazunk, úgyhogy mindegy akkor. Milyen el tudjuk fogadni, hogy első és második részre külön bontsuk? Jó, akkor külön szavazást, részenkénti szavazás ennek első rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük első rész. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. egyenlő szavazatok esetében elutasításra kerül a javaslat, a második részről pedig nincs szavazás. Biztos? Jó. Akkor 98-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 99 igen, nem, tartózkodás, nem világos, 99 elektronikus szavazás, Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Százas. Mellette ki van? Ellene ki van? Tartózkodik? Elutasítottuk. 101. Igen. Nem. Tartózkodás? Elfogadtuk. 102. Igen. Nem. Tartózkodás? Elutasítottuk. Ellenőrizzük a 102-est, megnyitom. Megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. 103. Mellette ki van, ellene ki van. Tartózkodás. Elektronikusan ellenőrizzük a 103-at. Elektronikusan megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 104. Igen. Nem. Ellenszavazat a 104-nél. Tartózkodás. Elutasítottuk. 105. Igen. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 106. Igen. Nem. Elfogadtuk. 107. Igen ellene ki van, tartózkodás, ellenőrizzük. 107-esnél tartunk, ki van mellette, elektronikus szavazást lezárom. Elfogadtuk. 108. Igen szavazat, nem szavazat, tartózkodás. Elfogadtuk. 109. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. 110 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 111 szóbeli módosító, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 112-es, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 113, igen, nem. Tartózkodás. Ellenőrizzük. 113. Megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Ezt pedig elutasítottuk. 114-es részenkénti szavazás első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész. Igen. Nem. Tartózkodás. Ellenőrizzük a második részt elektronikusan. Lezárom. Elfogadtuk. 115. Igen. Nem tartózkodás, nem világos, elektronikus, 115, Lezárom az elektronikus szavazást. Elfogadtuk. 116 igen. Nem. Tehát igen, igen, igen, nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 117 igen nem, tartózkodás, elutasítottuk. 117-et, még egyszer kérem mindenki vegyen részt benne, hogyha nyílt szavazáson, megnyitom az elektronikus szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 118 mellette ki van, ellene ki van, tartózkodás, elutasítottuk. 119 ellene ki van, tartózkodás, elutasítottuk. 120 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 121 szóbeli módosítással igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 122, igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 123, igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 124, igen. Nem. Tartózkodás nem világos, úgyhogy elektronikusan ellenőrizzük. Elektronikus szavazást lezárom. Elfogadtuk. 125 huszonötös, Igen. Nem. Tartózkodás. Ez sem világos, úgyhogy elektronikus szavazás. Megnyitom. 125-re. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. 126 igen, nem, tartózkodás, ez is nagyon szoros. 126-os elektronikus szavazás, megnyitom. 126. Megnyitom, mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. Ez volt a 126-os, most 127-es jön, igen, nem, tartózkodás elutasítva, 128, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk, 129, igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk, 130, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk, 131, igen, igen, nem, tartózkodás. Elektronikusan ellenőrizzük a 131-et. Megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 132 igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 133 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 134 igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 135 igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. De ellenőrizhetjük. Ha 135-öt megnyitom, mindenki szavazott. Úgy látom, lezárom, elutasítottuk. 136. Igen. Jelezze a kezével. Ellene ki van. Tartózkodás. Elutasítottuk. 137. Igen. Nem. Tartózkodás. Ellenőrizzük. 137. Elektronikusan megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 138-as. Mellette ki van, ellene ki van, tartózkodás elfogadtuk. 139 részenkénti szavazás első rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Második rész mellette. Ellene. Tart elutasítottuk a második részt. 140. Igen. El, nem. Tartózkodás elfogadtok. 141. Igen. Nem. Tartózkodás. Elektronikusan ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 141-et. Elektronische Ab Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 142-es. 142-es mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű, de szerintem elfogadtuk, inkább ellenőrizzük. 142-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 143-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 144-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. A következő okafogyottá válik, a 147-es a következő. Ki van a 147-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. 146-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 148-as mellette, ellene, tartózkodás nem egyértelmű, kérem, ellenőrizzük a 148-ast. A szavazást megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elfogadva 149-es mellette, ellenem, tartózkodás. Akkor nem világos. A 149-est ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát? Úgy tűnik, akkor egyértelmű igennel zárjuk ezt a szavazást. Nem, nem. Hát ki álmos? Az a kérdés. Ki itt az álmos? Ha nem látom mindenkinek a hozzájárulását a szavazáshoz, hát nem tudom ki a fáradt közülünk. 150-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 151 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 153-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 152-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, szóbeli módosító jelentéstevő részéről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 154-es mellette, ellene, tartózkodás, nem világos, ellenőrizzük a 154-est. A szavazást megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát, lezárom a szavazást. Nem volt világos, tényleg nem elutasítva, ugye? Egy, egyforma az igen és nem szavazatok száma. A szobeli módosító jelentéstevői. Ki támogatja ezt, kérem, készfeltartással ellene, tartózkodás, elfogadva 155-ös mellette, 155-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 156-os két részben, 156 per 1-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 156 per 2-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 157-es. A néppárti szobeli módosítás. Ki támogatja ezt? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 158-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 159-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. A 160-as két részben, 160 per 1-es mellette, ellene, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. 160 per 1-est ellenőrizzük. Tehát 160 per 1-es a szavazást megnyitom. Ellenőrzés lezárom. Elfogadva. 160 per 2-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a második rész 160 per 2 es A szavazás lezárom. Elutasítva. Ahogy is mondtam, és 161-es mellette ellene tartózkodás. Ez nem világos. 161-es, ellenőrizzük. 161-esről van. Megnyitom a szavazást. Szerintem világosabb, mint ahogy láttam. Lezárom a szavazást. Igen, elutasítva egyértelműen. 162-es. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 163-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 164-es mellette ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 164-est, a szavazás megnyitom, még nem zárom le, most, elfogadva. Mindenki részt vesz. 165-ös, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 166-os mellette ellene tartózkodás nem világos, 166-ost ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 167-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 168-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 169-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 170-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Végszavazás elektronikusan. A szavazás megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát, a szavazást lezárom. Elfogadtuk egyértelműen, világosan. Van még egy kis energiájuk? Gratulálok a jelentéstevőnek. Gratulálok tehát. Következő napi rendi pont. Már a vége? Vége az elektronikus szavazásnak. Akkor nagyon szépen köszönöm önöknek, mindenkinek. Köszönöm ezt a fegyelmezett szavazást és találkozunk holnap. Jó, akkor felfüggesztem holnap reggel 9-ig az ülést. Köszönöm szépen, holnap találkozunk. Köszönöm!